Chers collègues, je vous propose de, de prendre euh, place. Kedves kollégák, azt javaslom, hogy akkor foglaljunk helyet. Köszönöm szépen Jean-Claude Junckernak, hogy talán hűségesen jár közénk ez az utolsó eszmecsere. Oui, si les luxembourgeois pouvaient prendre place, comme me le kérem, hogy a luxemburgiak foglalnak helyet, mint ahogy az Eurogroup elnöke ezt sugja nekem. Köszönöm szépen az Eurogroup elnökének, Jean-Claude Junckernek, hogy újra köztünk van. Valószínűleg ez utolsó eszmecserénk a hivatali időnk alatt. Ez az évi két eszmecsere úgy tűnik, hogy jól működik az Eurogroup elnökével. Sok minden történt a legutóbbi eszmecserénk óta, és olyan ö, kérdéseket tett, amelyek vitára adtak okot a nyilvánosság előtt. Vannak olyan témák, amelyek nagyon érdekelnek bennünket, szívesen meghallgatnánk a véleményét természetesen a G20-ak ülésének az előkészítése, és hogy ez milyen fontos az EU számára. Valamint az a vita, ami az eurozóna tagjai és nem tagjai között van a két egység közti szolidaritás hogyan lehet megszervezni, és mögött van egy ilyen elem, amelyet az Európai Parlamentben szerepel a szövegben, például abban a jelentésben, amelynek társszerzője voltam Bernard Langennel, és amelyet átvett egy ö, szavazás, nem egy, az euróbankok mutualizálni, közössé tenni a hiteleket ezzel kapcsolatban már mondott véleményt, gondolom, hogy a mai cserre is ezt kiegészíthetné, nem szeretnék hosszabban szólni, ismeri a gyakorlatot, kérdések alapján visszatérünk majd egyre másra, és kérdés vita következik. Elnök úr, öné a szó. Elnök asszony, hölgyeim és uraim, tisztelt képviselők, Igen, én is el szeretném mondani, hogy amikor azt hallottam, hogy ez az utolsó találkozónk a jelenlegi jogalkotási időszak alatt, egy kicsit megijedtem. Miért is? Június 7-én lesz a szavazás Luxemburgban. Először arra gondoltam, hogy azután már nem is akarnak velem találkozni, de most már megnyugodtam, hogy nem ez a helyzet. európai parlamenti választások is lesznek. Ugye ugyanazon a napon lesz európai parlamenti választás, és remélem, hogy sokukkal találkozni fogok a következő időszakban is, és remélem, hogy az elnök asszonyjal is találkozni fogunk a következő időszakban, hiszen nagyon kedvesen fogadtak mindig az utóbbi öt évben. A legutóbbi találkozónkon november 4-én ahogy ön is mondta, több minden történt. Egyre negatívabb híreket hallunk, az vezet gazdasági helyzete gyorsan romlik, és a pénzügyi piaci helyzet is törékeny. Az Európai Tanács, amelyhez az összes vezet országa hozzátartozik, természetesen 2008-ban megállapodott egy követendő útról. És a megállapodás olyan eszközöket is tartalmazott, amelyeket a tagállamok kihasználhatnak azért, hogy európai szinten harcoljanak a recesszió ellen. Ezeket az eszközöket a megfelelő nemzeti szintű eszközökkel kiegészíthetik. Az Európai Élénkítési Program keretei között a 27 tagállam vállalta, hogy stabilizációs intézkedéseket fognak bevezetni, ami a GDP 3%-át éri el. Ha ehhez a stabil, automatikus stabilizátoroknak a mechanikus hatását is hozzáadjuk, akkor az arány ennél is magasabb. Azt persze nem várhatjuk, hogy az élénkítési programnak azonnali hatásai legyenek. A hatásokat fokozatosan fogjuk majd látni. Az biztos, hogy azonnal kézenfoglalható eredményeket nem várhatunk. A nemzeti tagállami intézkedések és a élénkítési, gazdaság élénkítési programnak a hatása inkább majd 2010-ben fog jelentkezni, és rövid távon nem. A gazdasági előrejelzéseket tekintve, ahogy mondtam a hozzászólásom elején, ezek továbbra is nagyon negatívak, sőt egyre negatívabb előrejelzéseket hallunk és látunk. A bizottság januári előrejelzése szerint 1,9% lesz a csökkenés 2009-ben az euróvezetben, és esetleg egy minimális 0,4%-os növekedést várhatunk 2010-ben. Nemzetközi szinten a gazdasági előrejelzéseket fokozatosan frissítik, és egyre negatívabbak ezek az előrejelzések. Az IMF utolsó értékelése szerint az erővezetben 3,2% lesz a csökkenés az 2009-ben, és minimális növekedésre számíthatunk 0,1%-os növekedésre 2010-ben. A négyes cikk keretei között az IMF felnökével tárgyaltam Luxemburgban, és végül is megértették velem, hogy az IMF is még negatívabb előrejelzésekre számít. Az IMF néhány hónappal ezelőtt jelentette be az adatai, de ahhoz képest még negatívabbak a jelenlegi előrejelzések. A munkaerőpiaci helyzet az, amely a leginkább negatívan érintett, hiszen 8,2%-os a munkanélküliség szintje. Ez azt jelenti, hogy 13 millió nő és férfi van munkanélkül. A munkaerőpiacon az első 10 hónapban, amikor az árat mm, bevezettük, akkor nagyon jól javultak a munkaerőpiaci arányok, viszont most a munkanélküliség aránya fokozatosan növekezik a foglalkoztatási válság, hiszen nem is hívhatjuk ezt másképp, drámai szinteket ért el több szempontból is, attól függetlenül, hogy konkrétan melyik rétegről, vagy milyen foglalkoztatási rétegről lenne szó. A foglalkoztatási válságnak természetesen különösen negatív hatása lesz a költségvetésekre, hiszen az automatikus stabilizátorokat beindítottuk. A munkanélküliség növekedésének hosszú távon is strukturális hatása lesz. Valamint a potenciális növekedése is hatása lesz negatív értelemben. Ezen felül a foglalkoztatás csökkenésének a szociális kohézióra is negatív hatása lesz. Meg fog törni ez a szociális kohézió, és ennek biztos, hogy politikai szintű kockázati hatásai is lesznek. Az Eurogroupban februárban tartottunk egy első általános megbeszélést az Euróövezet munkaerőpiacáról. Az övezetnek a pénzügyminiszter, pénzügyminiszterei közvetlenül kell, hogy foglalkozzanak a válság foglalkoztatási következményeivel. Arra a következtetésre jutottunk, hogy a strukturális reformok, amelyek a Lisszaboni stratégiához tartoznak, fontosak maradnak a jövőben is, de egyértelmű, hogy ezek a reformok, amelyek közép és hosszú távot céloznak meg, ezeket rövid távon ki kell egészíteni olyan rendszerekkel, amelyek a, a foglalkoztatás fenntartását biztosíthatják, vagy legalábbis megcélozhatják az európai vállalkozásokkal is egyeztettünk. Próbáljuk elérni, hogy ne legyen tömeges elbocsátás, hanem próbáljanak más megoldást találni. Többféle segélyszint, illetve jövedelemkiegészítési javaslat már fölmerült. Azért, hogy például, hogyha képzési programban vesz részt egy dolgozó, akkor ezzel is valahogy meg lehetjen oldani átmenetileg a munkanélküliséget. A pénzügyi piacon a helyzet kell stabilizálódni, de még mindig nagyon törékeny, hogyha a legfinomabban akarok fogalmazni, a pénzügyi intézeteket 250 milliárd eurós szinten feltökisítik a tagállamok. Összesen 3 milliárd eurós a banki szférának adott támogatás. A bizottság a, a mérgezett eszközökkel is foglalkozik. Mindezen intézkedések ellenére nagyon lassan lehet újra megnyerni a bizalmát a klienseknek. A mérgezett eszközöknek a kezelésére még megfelelő megoldást nem tudtunk találni, hiszen minden potenciális megoldásnak többféle hatása van közfinanszírozási szempontból, és olyan nehéz probléma merül fel a részvényesek és az adófizetők közti költségvállalás tekintetében is. Bármilyen toxikus eszközkezelés, vagy mérgezett eszközkezelés erkölcsi problémákkal is jár, illetve olyan kockázatokkal, hogy a verseny torzulhat emiatt. És ezek miatt a problémák miatt még egységes megoldást nem sikerült találni ezekre a problémákra egyre inkább meg vagyunk ezzel együtt győződve arról, hogyha a mérgezett eszközök megfelelő kezelésére nem találunk megoldást, akkor nagyon nehéz lesz a pénzügyi piac számára a bizalmat újra megnyerni. A bizalom alapvető feltétel azért, hogy a hitel kiáramlás zökkenőmentesen sem. Mindezek a fejlemények, illetve egyéb fejlemények is, amelyekről most beszéltem, ezeknek rövid, közép és hosszú távú hatása is lesz a közfinanszírozásra. A bizottság úgy gondolja, hogy a Erre övezetben 1,7% lesz a GDP arányában, 2008-ban ennyi volt, 2009-ben 4% lesz a költségvetési hiány, és 2010-ben is még növekedni fog a erővezet 2008 végén az euróövezetben 68,7%-a volt a GDP-nek a köztartozás, és 2009-ben pedig ez 76%-ra fog növekedni az előrejelzések szerint. A makroökonomiai előrejelzések fokozatosan romlanak, ahogy mondtam, ezért a deficit előrejelzés is lehet, hogy romlani fog, ugye itt a százalékok növekedni fognak. A bizottság az előrejelzésekben, ideiglenes előrejelzéseiben úgy gondolja, hogy 16 erővezeti tagállamból 9-nél magasabb lesz 3%-nál 2009-ben a államadóság. Annak ellenére, hogy a helyzet nem javul, és annak ellenére, hogy az előrejelzések egyre negatívabbak, az Eurogroup március elejé ülésén megállapította, hogy nem lenne célszerű kiegészítő költségvetési intézkedéseket hozni, és az európai élénkítési tervhez nincs szükség újabb intézkedésekre. Az Eurogroupnak ezt a véleményét néhány nappal később az állam és kormányfők is megerősítették a tavaszi tanácsülésen. Igen, valójában úgy gondoljuk, hogy túl korai lenne még beszélnünk kiegészítő intézkedésekről, hiszen most abban a fázisban vagyunk, amikor a jelenlegi kezdeményezések és intézkedések hatásait kell, hogy fölmerjük. Ehhez hozzá kell tennünk azt is, hogy egyre többet foglalkozunk azzal a hatással, amelyet a közfinanszírozásra fognak tenni ezek az élénkítő intézkedések. Hogyha növekedni fog a deficit, a költségvetési hiány, akkor felmerül a kockázata, hogy elveszítjük az állampolgároknak a bizalmát, hiszen az állampolgárok nagyon jól tudják, hogy a mai költségvetési hiány az holnapra adóbefizetést jelent. Ezért nagyon oda kell figyelnünk ezekre a kérdésekre, már csak azért is, mert a crowding out hatásokat is ismerjük, hiszen a költségvetési hiány növekedése ilyen hatásokkal jár. Bizonyos magáncégek már kezdik is érezni ennek a hatását. A növekedés és stabilitási paktum, amelyet 2007 márciusában vizsgáltunk felül, magasabb, 3%-nál magasabb költségvetési hiányt is elfogad, amennyiben a 3%-os küszöb fölötti érték csak ideiglenes, és minden esetre közel van a alapértékhez. Tudatában vagyunk annak, hogy Rövid távon más lehetésünk nincsen. El kell fogadni a költségvetési hiány növekedését, és rövid távon olyan szakpolitikát kell, hogy kialakítsunk, ami rövid távon jó, de közép vagy hosszú távon negatív hatása lehet. Ezért kötelességünk, hogy minél előbb meghatározunk egy olyan stratégiát, ami lehetővé teszi, hogy a konszolidációt, a költségvetési konszolidációt megcélozzuk abban a percben, amikor beindul az élénkülés. A négy tagállam elleni eljárás, a Túz, Franciaország, Írország, Görögország és Spanyolország elleni eljárásról az Eurogroup és az informális ECOFIN ülésen Prágában fogjuk ezt a kérdést tárgyalni. Akkor fog fogjuk elmondani a véleményünket egy lehetséges énekítési stratégiáról. Az Group a egyik euróövezet, hogyha az euróövezet valamelyik tagja nem tudná teljesíteni a fizetéseit, ezzel a kérdéssel még nem foglalkozott az Eurogroup, bár a nemzetközi sajtóban és általában politikai vitákon fölmerül ez a kérdés. Igazából az a véleményünk, hogy az a kockázat, hogy valamelyik ország kilépjen az euróövezetből, és a saját nemzeti valutáját újra bevezesse, és saját árfolyam politikát vezessen, föl, vezessen be. Véleményünk szerint ez a kockázat nem áll fönn. Hogyha valamely erővezeti tagállam fizetőképtelen, szerintünk ez a kockázat sem merülhet föl. Pontosan látjuk, hogy Jelenleg hitelezési problémák nincsenek, bár bizonyos államok esetében a finanszírozás csak benchmarking szint fölött lehetséges. A tagállamok esetében a rövid távú intézkedéseket kompatibilis módon kell bevezetni a hosszú távú fenntarthatósággal együtt, piacfelügyelettel kapcsolód, felügyelethez kapcsolódik mindez. A költségvetési fegyelem egy modern koncepciós koncepció. Az Európai Tanács tavasszal is megerősítette ezt a véleményünket. A split növekedésénél kettős heterogenitást kell figyelembe venni. A költségvetési helyzetet is figyelembe kell venni, de a verseny különbségeket is, ami azonnal az övezeten belül is érvényes. A erővezet megalakításától kezdve látjuk a szisztematikus növekedési és inflációs eltérést az egyes államok között. Jelentősen változtak a, és változtatták a versenyhelyzetét az egyes tagállamoknak ezek a különbségek, erről vezetem belül. Bizonyos tagállamoknál nagyon magas a költségvetési hiány. A különbségek kockázatot jelentenek az euróvezet koherencia szempontjából. Ezért a tagállamoknak strukturális politikát kell, hogy elfogadniuk azért, hogy csökkentsék, vagy teljesen szüntessék meg ezeket az eltéréseket. Emiatt az Eurogroup januárban úgy döntött, hogy rendszeresen ellenőrizni fogja a versenyhelyzetet, vagyis a verseny problémákat amelyeket úgy gondoljuk, hogy korábban az erőövezet fennállásának az első időszakában elhanyagoltuk ezt a kérdést. A bővítésről is folyamatosan beszélünk, az erőövezet bővítéséről. Hosszasan beszéltünk erről a témáról Szlovákia csatlakozásának az ürügyén, A gazdasági és pénzügyi turbulenciák ellenére Szlovákiának sikerült csatlakoznia az euróvezethez, és ez semmilyen nehézséget nem okozott. Ehhez csak gratulálni tudunk a szlovák hatóságoknak. Ugyanakkor meg vagyunk győződve arról, hogy kockázatos lenne most, ahogy Trise úr is mondaná, hogy most megnyissuk a konvergenciás kritériumokról a vitát. Az utóbbi években rendszeresen foglalkoztunk a deficit kritériumokkal, aztán az inflációs kritériumokkal, és most úgy tűnik, hogy az árfolyam stabilitás kérdésével kéne, hogy foglalkozzunk. Én úgy gondolom, hogy most nem kéne új vitát indítani a csatlakozási kritériumokról. Az Eurogroup márciusi ülésén úgy döntött, hogy nem nyitja meg ezt a vitát. Meg vagyunk arról győződve, hogy az euróövezet stabilitása nem ö, spontán eszközökkel kell, hogy működjön. Sőt, a stabilitás prudens gazdaságpolitikának az eredménye, és ennek a célja maga a stabilitást. Ezért a konvergenciás kritériumok továbbra is szerves részét fogják képezni ennek a stabilitási kontextusnak. Még egyszer önök előtt is el kell, hogy ismételjem, hogy az Eurogroup és az Euróvezet vezet nem egy zárt klub. Az a tény, hogy négy új tagállam csatlakozott az erővezethez, ez egyértelműen bizonyítja azt a tényt, hogy minden Európai Uniós tagállam, amely teljesíti a kritériumokat, csatlakozhat, sőt, csatlakozniuk kell, kötelező élniük a csatlakozási joggal az euróvezethez és ezért most szeretnék néhány szót szólni a közép- és kelet-európai országokról is. Visszautasítom azt, amikor, valaki, amikor azt szokták mondani, hogy több blokkra osztjuk fel az Európai Uniót. Nyugati, jól teljesítő blokk, közép-kelet-európai, kevésbé jól teljesítő országok. Ez egy olyan megközelítés, amely a szovjet időket idézi. Nem, nincsenek blokkok az Európai Unióban, tagállamok vannak, amelyeknek ugyanazok a jogai és kötelességei, és egyébként Európa középkeleti területén jelentős eltérések vannak az egyes Európai Uniós tagállamok között. Ezért nem is lehet olyan stratégiát kialakítani, amely blokként kezelni a közép-kelet-európai országokat. Figyelembe kell venni az egyes tagállamok saját specifikus jellemzőit. Az elnök asszony konkrét kérdést is föltett a G20-as előkészítéssel kapcsolatban. Volt már némi eszmecsere az Eurogroup, az, Euro, az ECOFIN és az Európai Tanács keretei között. Az Eurogroup nem tartozik hozzá a G20-hoz, ami egyébként már nem is G20, hanem G22, hogyha a bizottságot is beveszem, akkor G23-akról beszélhetnénk, és ez a folyamat nem fog itt megállni. Személy szerint úgy gondolom, hogy a G20-as egy reprezentációs szerepet játsz el, játszik, és a G7 vagy a G8-hoz képest ugye magasabb szintet képvisel legalábbis demográfiai szempontból. Viszont azok a tagállamok, amelyek nem vesznek részt a G20-as üléseken, nekik nehéz megszerezniük ugyanazokat az információkat, amelyekhez hozzáférnek a G20-ban résztvevő tagállamok. Merkel asszony kértem, amikor az Európai Uniós G20-as előkészítő találkozót tartottuk, akkor egy sor következtetést vontunk le. Ezeket az Európai Tanács márciusi következtetéseibe is átvették. Személy szerint én azt szeretném, hogyha G20-as nem egy olyan találkozó lenne, ahol csak egy kisegér születik meg, hanem tényleges új nemzetközi pénzügyi architektúrát kellene, hogy felállítsunk. Nem szeretném, hogy a G20-as egy versenyé váljon, hogy versenyjenek a tagállamok, hogy, hogy kik tettek többet, és kik tettek jobb lépéseket. Az lenne a lényeg, hogy közösen foglalkozzanak a pénzügyi architektúra fölállításához, újraélesztéséhez. És az elnök asszony többi témájára kitérve, illetve majd a kollégák által feltett kérdésekre azonnal fogok válaszolni. Köszönöm, elnök asszony. Már is nagyon sokan jelentkeztek felszólalásra, és egyre többen jelentkeznek még most is, úgyhogy korlátozom a felszólalási időt. Thank you very much, Madam Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony, angolul fogok beszélni. Köszönöm szépen Juncker úrnak a jelenlétet. Csak arra szeretnék emlékeztetni, hogy minden nap rosszabb és rosszabb erőrejelzéseket hallunk. Az üzleti klímaindikátor is egyre rosszabb várakozásokat tartalmaz az üzleti klíma alakulásával kapcsolatban az OECD utolsó konferenciáján szintén lefelé módosították a növekedési kilátásokat mínusz 3,5%-ra. Ez sem jó hír. Ennek ellenére ön olyasmit idézett, két gondolatot idézett, hogy az országok közötti különbségek, illetve az egyes országok kapacitásai arra, hogy mit tudnak lépni, rendkívüli különbségeket mutatnak, illetve ön azt mondta, hogy nem feltétlenül szükséges ezt az újjáépítési tervet is felülvizsgálni. Ön sokkal jobban tudja, mint én, hogy ezek nemzeti tervek Szeretném megkérdezni, hogy ön nem foglalkozott ebben a vonatkozásban a foglalkoztatással. Volt olyan jelzés arra, hogy itt lesz egy horizontális eszköz. Vannak olyan országok, ahol nem foglalkoztak ezzel, egy, ezzel együtt. Mi a helyzet? abban a vonatkozásban, hogy nincsenek horizontális eszközök erre nézve az EU-ban. És az utolsó kérdés a G20-akkal kapcsolatban. A legrosszabb az, ha nem történik semmi sem. Mi a helyzet például az adóparadicsomokkal? Lehet ez ellen küzdeni? Vagy még egy kérdés. Elképzelhető, hogy a ki huszak nem fog foglalkozni azzal, hogy mi legyen a, az adóparadicsomokkal, hiszen Európai, Európai Unión belül is vannak adóparadicsomok, vagy mi a helyzet például a banktitokkal. Tehát ezek mind nagyon nehéz kérdések. Köszönöm szépen, Wolfgang. Elnök asszony, elnök úr, tudjuk mindannyian, hogy jelenleg óriási bizalmi válságban vagyunk, a, gazdaság lebénült, és nagyon nehéz lesz visszatérni a normalitáshoz. Tehát, hogyha a pénzügyi piacok újjáélénkülnek vagy a bankok elkezdenek újból dolgozni, akkor fog csak a helyzet megváltozni. Tehát Gaiden miniszter a múlt héten bemutatta az amerikai programot, hogy hogyan akarják ezt a problémát megoldani. Talán ő sincs persze a bölcsek kövének birtokában, de legalább mondanak valamit. Tehát mi itt Európában nem rendelkezünk konkrét tervvel, hogy hogyan kezeljük ezt a problémát, illetőleg az Európai Unió szintjén sincs egyeztetett álláspont. Tehát az önvéleménye szerint nem lenne a legfontosabb feladata az eurócsoportnak, hogy legyen egy egyeztetett tervünk európai szinten, hogy hogyan foglalkozzunk ezzel a kérdéssel, hiszen a G20-akat óriási kritika érni más esetben a többiek esetében. Na most ön nem mondta, hogy 16-ból 9 eurozóna tagállam nem tudja tartani a kritériumokat. Mi a helyzet? Hogy gondolja? Mikor tudnak ezek az országok visszatérni a ház, az előírt kritériumokhoz, hiszen a bűnösök, ezt a szót már használtuk a múltban, hogyan akarunk a bűnösökkel szemben fellépni, vannak olyan országok, amelyek az elmúlt négy évben már nem tudták tartani a kritériumokat, nem kellene esetleg konkrét intézkedéseket hoznunk, illetve nem tart-e attól, hogy ez a masszív költségvetési lyukak, amelyek az elmúlt időszakban kialakultak, óriási módon felgyorsuló inflációt fognak eredményezni. Köszönöm szépen. Az EU-tól szó a csoportban, Gemicsa. Köszönöm szépen, elnök úr. Én valóban nem támogatom a drasztikus lépéseket, meg kell őriznünk a józanságunkat, hiszen itt egy gyógyítható betegségről van szó. Azt hiszem, hogy nehéz helyzetben vagyunk, ezt minnyáján tudjuk, de most azt tudom mondani, hogy a labdát most a gazdaság újjáélénkítésének térfelére kellene átrugnunk, és ezzel együtt kezelnünk kellene az inflációt is, mint problémát. Tehát hogyan tudunk felkészülni a gazdaság felélinkítésére és rendbehozatalára. Tehát hallottuk azt, hogy ennek a tervnek nincs, nincs szükség további intézkedésekre. Mit jelent ez egészen pontosan? A tagállamoknak mit kell tenniük? Illetve beszélünk itt tradicionális és nem tradicionális intézkedésekről. Adott esetben az elnök úr el tudná nekünk azt mondani, hogy milyen, megvita, milyen tárgyalásokra kerül sor Kínával kapcsolatban, hiszen voltak magas szintű tárgyalások az Európai Unió és, be, és Kína között Pekingben múlt év karácsonya előtt. Mi, mi volt ezeknek a végeredménye? Kína hogyan látja ezt a helyzetet? Tehát adott esetben mi túlzottan csak a saját tagállamokra koncentrálunk, túlzottan csak az Európai Beruházási Bankra koncentrálunk, és esetleg érdemes lenne meghallgatni olyan országok véleményét is, mint Kína. Hölgyeim és uraim, három kérdést kellett kapjam, és vagy tizet kaptak. Kaptam. Ferreira kollégától nagyon sokat, mert két perc alatt ötöt ö, fel, hát én két perc alatt fogok válaszolni a tíz kérdésre. És ö, önkényesen válogatok. Így. Szeretném elmondani, hogy nagyon őszintén úgy gondolom, hogy nem szükséges növelni a gazdaság élenkítő terv volumenét. Az európai rész nagyon szűk. Négy-öt hónapig vitatkoztunk arról, hogy 5 milliárd eurót mozgósítunk, ha igen, akkor milyen célra szánjuk. Egészen nevetséges volt ez. Én azt szerettem volna, hogy az európai rész nagyobb legyen, de a különböző tagállamok intézkedései figyelemre méltóak, nagyon ambiciózusak nagy dimenzióval bírnak. Hogyha megnézik, hogy mi van, akkor ez a GDP-nek 23 százaléka. 23 százalék. Ha hozzárakjuk a klasszikus számokat, számokhoz a garanciákat, akkor a virtuális rész 23 százaléka a GDP-nek. gdp nek 4-5 százalék a diszkrecionális rész, ez hasonlítható az USA mértékéhez. Nem lenne jó, hogyha még plusz intézkedést hoznánk, addig, amíg nem mérjük fel a folyamatban lévő intézkedések hatását. Az euró kötvények gondolatát fél éve vetettem fel, gondolom erről még sok vita lesz az ülés során. Egyes kollégáim ennek nem örültek. De szerintem egy nap, amikor majd sajnáljuk, hogy nem követtük az Eurogrup elnökének bölcsességét, mert hogyha valami incidens van, akkor ezek az euró kötvények ezt meg tudják akadályozni. Az euró kötvények az eurózónát olyan eszközzel szerelik fel, amely a finanszírozás szükségleteinek megfelel, már pedig közösen kell gondoskodnunk az euróról ezért gondoltam, hogy el kell gondolkodni az euró kötvényekről. Biztos vagyok benne, hogy vissza fogunk térni erre az ötletre. A langvai csúcsot miért mondták le? Egyrészt nem mondták le. A formátuma megváltozott, mert az a döntés történt, hogy a trojka, három kormány plusz a bizottság a foglalkoztatás kérdéseiről folytat vitát a szociális partnerekkel. Nem javasoltam azt, hogy foglalkoztatási csúcs legyen. 97-ben volt egy ilyen, és annak én voltam az elnöke. Ez a tapasztalat olyan, hogy ebben Göbbels úr is részt vett. Meggyőző volt, de nem óriási siker. Elfogadtunk irányelveket a foglalkoztatás ügyben. Nem mondom, hogy amit 97-ben csináltam, az semmit se ért, irányelvet mutattunk el, iránymutatást folytattunk el. Az Európai Tanács decemberben vagy a tavaszi ülésen kéne ezzel foglalkozzon, de 97 óta nem volt olyan csúcs, mert foglalkoztatással foglalkozna. A cseh elnökség felvetette a gondolatot, hogy legyen egy szociális csúcs, mert nem csak a foglalkoztatásról van, hanem az kirekesztésről is. Ez a válságból következik. Egyes tagállamok nem akarták. Ezt sajnálom. Most olvastam, hogy a cseh miniszterelnök azt mondta volna, hogy azon miniszterelnökök, akik pluszban részt akarnak venni a trojka ülésén, azt szívesen látják. Természetesen elmegyek erre a csókra, mert úgy gondolom, hogy az üzenet, amit küldtünk, azzal, hogy bejelentjük a foglalkoztatási csúcsot, utána visszavonjuk, módosítjuk a formátumot. Úgy gondolják ezek után az emberek, hogy Európa nem foglalkozik a problémájukkal. Mm, jobb lett volna, hogy nem, hogyha nem vetjük fel egyáltalán ezt. Nos, az adóparadicsommal kapcsolatban és a bank titokkal kapcsolatban. Ez nem az eurócsoport dolga, de megvan a véleményem ezzel kapcsolatban. Mint én tapasztalták, de én korábban, hogy a nemzetközi tendenciák, amelyeket megfigyelhetünk néhány éve, világosan arra utalnak, hogy a banktitok egyre kevésbé fontos. Szingapur, Hongkong, mások bejelentették a ma szándékukat, hogy információ cserében vesznek részt. Látták, hogy az EU három ország, a Belgium, Ausztria, Luxemburg bejelentette a ma szándékát, hogy elfogadják az OECD-nek a szabályát a 26.5-ösre gondolok. Ezentúl a, az EU minden tagállama meg fogja tenni, amit kértek tőle, azaz, hogy a kettős adóztatási megegyezésekben az információ csere is ö, szerepeljen. Ne beszéljünk olyan problémáról, amely megoldódott. Például az én országom, az EU összes többi tagjához fordult, és más nemzetközi szereplőhöz, hogy kiegészítse a kettős adóztatási egyezményeket. Vita mindenképp lesz. Ez a vita komolyan vendő, mert a ö, nem jogkövető joghatóságról, hát mindannyiunknak van tudomása. Én 81 ö, tudok. Szeretném, hogyha bátrak Európában azok, akik akarták, hogy ez a három EU a ma három tagja, aki a banktitkot gyakorolt erről lemondjon, ugyanilyen bátran lépjen fel az USA-val szemben. És itt van a fekete lista. Delaware, Wyoming, Nevada, nincs rajta. És távoli szigetek sem az USA-ban. Hogyha van lista, akkor az USA meg kell találja meg a helyét. Nincs a miniszterelnök, rajtam kívül, és hát jól ismerem az adótörvényeket, aki ezt mondta. Brown kéne mondja Obamának, hogy az amerikai területen vessen véget az adóparadicsomoknak. Hogyha április, az a kérdés, hogy április harmadikán a közvéleményt akarjuk a impressionálni, vagy megoldást akarunk találni ami a mérgezett eszközöket illeti, nincs kész megoldásunk. A megoldásnak néhány kicsi eleme van meg, de megfelelően meg kell oldani, különben nem lesz igazi hitelezés. Ez nem az euró csoportnak a problémája, 27-eké, az ECOFIN-né. Az ECOFIN kell választ adjam. És alaposan értékelnünk kell az amerikai megoldás érveit, ellenérveit. De természetesen szükség van kiegyensúlyozott költségvetésekről. Én beszéltem a különféle exit eh, eh, stratégiákról, és eh, már meg kell adnunk a polgároknak azt a biztonságot, hogy látjuk a kivezető utat. És most szankciókról beszélni, ebben a gazdasági ciklusban túl, keve, túl kevés értelme lenne, most mindenki további költségvetési megszorításokról beszél, hogy most ennek végül is milyen hatása lesz a gazdaság fejlődésére, ez is egy eléggé vitatott dolog de nyilvánvalóan itt még legalább, legalább két további esztendőre lesz szükség azért, hogy a gazdaság itt újra rendbe jöjjön. Az infláció jelenleg nem aggaszt annyira, Természetesen itt is azért látnunk kell, és erre vannak történelmi példák is, hogy, a, hogy egy gazdasági válság es, végén esetleg elszabadulhat a infláció. Ami Kínát érinti, nem volt specifikusan monetáris politikai eszmecsere. Trisse úr és én és Almunia úr elutaztunk 2008. novemberében Pekingbe, hogy a, az ottani miniszterelnökkel és bankelnökkel folytassunk tárgyalást. Továbbra is ez folyik. Köszönöm szépen. Második kérdéscsoport. Olle Schmidt úr, Garcia Margallo. Thank you, Madam Chair. My... Köszönöm szépen, elnök asszony. Junkers úrnak feltennendő kérdésem az olyan országokra vonatkozik, amelyeknek lebegő valutájuk van. Vannak kritikus hangok az újságokban arról, hogy például mi van a svéd valutával, adott esetben 25%-os értékveszteséget szenvedhet el, és az európai szakszervezetek pedig azt mondják, hogy ezek a lebegő valuták adott esetben akár állami támogatásként is értékelhetők. Az én kérdésem az, hogy önnek mi a véleménye ezzel a kritikus hangokkal kapcsolatban, és a, az Európai Unión belül néhány országban, ahol vannak vannak ezek a levegő valuták, és ez természetesen vitára adhat okot, és, kritérium, és kritikára is adhat okot az Európai Unión belül, sőt az Eurócsoporton belül is adhat ez esetleg okot kritikára. Garza Margallo, utána Norbert Goebbels. Köszönöm, elnök asszony. Először is egy első megjegyzéssel szeretnék élni a Csúcsa kapcsolatban. Természetesen van egy Main Street, és van egy kevésbé fontos útvonal, ahogy Obama fogalmazott. Természetesen a csúcsnak a státusza az csökkent, foglalkoztatási csúcs helyett egy egyszerű trojka ülésre fog sor kerülni. Ez szerintem sajnálatos. Két gyors kérdésem lenne van -e egy, az euróövezet bizonyos országaiban deflációs kockázat fölmerül-e, és a mérgezett eszközök vásárlása milyen problémát okozhat konkrétan. Szeretném tudni, hogy hogyan kell értékelnünk az ilyen eszközöknek a kockázatát. A stabilitási paktum keretei között költségként fognak -e szerepel, ezek szerepelni, és hogyan lehet majd a plusz értékeket elszámolni. A tanácsnak értékelést kell adnia a költségvetési eszközökről, illetve a pénzügyi fenntarthatósági kérdésekről, valamint a koherenciáról. Elnök úr azt mondta, hogy a válság után is lesz élet, föl kell készülnünk a válság utáni időszakra, és a hosszú távú stratégiában kell gondolkoznunk. A strukturális és kohéziós alapokkal kapcsolatban figyelembe kell venni a relatív jövedelmet, akkor ezt a két paramétert is be kellene vezetni, hiszen a foglalkoztatási arány, illetve munkanélküliségi arányt is figyelembe kellene venni a stabilitási paktum értékelése során. Igen, látom, be kell, hogy fejezem a hozzászólásomat. Köszönöm. Robert Gobers, köszönöm szépen, elnök asszony. Az Eurogroup elnöke az előbb azt mondta, hogy a gazdasági helyzet romlik egyre inkább. Európa úgy tűnik, hogy erre reagál. Az Eurogrupp elnöke ön, gondolom, hogy a csapatait kell kövesse, a német csapatokat többek között, akik a stabilitási paktumot nagyon komolyan veszik. A stabilitási paktum ö, hát ö, éppen ö, kezelésre szorul. Európa nem tesz eleget az 5 milliárdos gazdaság élenkítési tervre. mert második döntés döntés szólt, 3 milliárd eh, euró eh, hitel áll rendelkezésre, a másik kettő hiányzik. Egyes európai kormányfők, például Gordon Brown, azt mondják, mint például ő, a angol parlament előtt azt mondta, hogy az amerikaiak és a valuta alap azt mondják, hogy Európának többet kell tennie. A G20-ak majd ezt megoldják. Nem tart-e attól, hogy kiisik, lekési a csatát, amikor azt mondja, hogy Európa már eleget tett. Néha az a benyomásom, hogy nehezen hiszi el a saját szavait. Monami ami Goebbels. barátom. Azt hiszi, jól ismer engem, de azért néha téved de amikor tagja volt a kormánynak, látta, hogy a ö, vezérnek követnie kell a csapatait. És amikor a csapat követ, csapatot követi a vezér, akkor gyakran rossz irányba mennek. Itt azt mondtam, mint máshol is, hogy az Európai Tanács, mint az Eurogrup úgy döntött, hogy semmilyen közvetlen ok nincs, hogy növeljük az európai gazdaság élénkítési tervek volumenét. Ez nem az én gondolatom, az összes kormány és államfői, Gordon Brown is, aki elmondta, elismételt ezt. Aberráns lenne, három hónaponként új gazdaság élénkítési tervet elfogadni. Várjuk meg a hatását. 2010 közepén majd újra megvizsgáljuk a helyzetet, és újra döntünk. Nem értem, hogy miért kellene versenyfutást rendezni, hogy ki tud gyorsabban gazdaság élénkítő programokat előállítani. Ennek nem látom értelmet. Kritizáltam az európai terv egy részét. Az EU költségvetése, ha megteszi 5 milliárd eurót, fog adni, ezt kevésnek találom. De hogyha 10-15 milliárd származna a közösségi költségvetésből, akkor sem mondhatnánk azt, hogy ez új gazdasági élénkítési tervet jelentene. Az európai költségvetés nevetségesen alacsony, ezért nem tudjuk mozgósítani az eszközöket a kívánt célra. Ráadásul Japán, Európa, az USA, az IFM költségvetéséből is részesedik jelentős mértékben. A különböző tagállamok közre kell működjenek floating, the float... Ami pedig a lebegő valutákat illeti, nincs különösebben értelme beszélgetnünk ennek a lebegő valuta rendszernek a létjogosultságáról, észszerűségéről. Ismerem a kontextust, de nem hiszem azt, hogy túlzottan nagy jelentőséget kellene tulajdonítanunk ennek a levegővaluta rendszernek. Minden esetre lehet látni, hogy azok a tagállamok, amelyek részei az euróvezetnek, ott nincs ez a lebegő valuta ami ö, pedig a, ö, az illikvid eszközöket ö, illeti Gercia úr, újra rákérdezett, még válaszoltam, hogyha nem sikerül megfelelő választ adni, akkor nem tudjuk a hiteláramlást biztosítani. Megszakadt a hiteláramlás bizalomhiány miatt, azért mert illikvid eszközök vannak, rossz eszközök, ezzel foglalkozni kell. A bizottság iránymutatását kell majd követni, de technikai válasz nem ad ez a technikai kérdésekre hogyan fogjuk felmérni a mérgezett eszközöket, hogyan ne legyen torzulás a bankok, az országok között, az eurózóna országai között. Az eurozónában kevés az illikvid eszköz, más bankrendszerben pedig nyilvánvaló, hogy sok eszköztől meg kell szabadulni hátrányos helyzetbe kerülnek a jól vezetett bankok, vagy előnyt adunk azon bankoknak, akik rossz eszközöket szereztek be, nem prudenciális módon jártak el. Nos, azt javasoltam Spidla biztosnak, hogyha már struktúrális alapokról, kohéziós alapról, a szociális alapról kérdez, hogy a szociális csúcsra Prágában május 7-ére készítsünk tervet arról, hogy a költségvetési eszközöket hogyan osztjuk meg a különböző strukturális alapok között. Remélem, hogy Spille úr, akik érte a találkozót, megteszi amit ígért nekem. És mi az? No es si hay que comprar activos tóxicos, por supuesto. Nem arról van szó, hogy mérgezett eszközöket kell levásárolnunk, természetesen igen, de hogyan kapcsolódik ez a stabilitási paktumhoz? Ez volt a kérdésem. Ezek az elemek mikor fognak, és hol kerülnek be a mérlegbe, amikor eladják őket, vagy amikor megvásárolják őket? technikai aspektus ez. Ezzel foglalkozni kell, mielőtt kezelnénk az illikvid eszközöket. Ezt a választ az Eurogroup elnöke nem adhatja meg. Az Eurostat osztályozza a kiadásokat. Mi véleményt mondhatunk. Az Eurostat kell azonban válaszoljon. Releváns a kérdése, mert azon országok, ahol a bankokban sok a mérgezett eszköz, áldozataiva válhatnak az államháztartási deficitnek. Kezelni kell a rossz eszközöket. De sok más ilyen kérdés is felmerül. Köszönöm. A harmadik kérdés kérdéscsoportban Margarita Starkovics, majd Openstadt úr. Starkovics asszony. Merci, Madame la présidente. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagy not Természetesen nem az eurozónával kapcsolatban szeretnék kérdezni, ugyanis hát sajnos az én országom nem volt képes ebben az időszakban csatlakozni az euróvezethet, és reméljük a következő években már jobb helyzetben leszünk ebből a szempontból. Viszont szembesülnünk kell a realitásokkal, a valósággal, és az euró övezet azért nagyon fontos gazdasági szerepet játszik, viszont a nem euróövezethez tartozó országok is azért súlyos gondokkal küzdenek jelenleg, és nekünk, mint tehát jelenleg is jelenleg is súlyos kérdésként merül ez fel tehát jelenleg nem tudom, hogy ki, hogy kivel ezt kellene továbbítanunk a problémáinkat, ki tud nekünk segíteni bizonyos problémák megoldásában. Például van egy alap, amelyel mérleg kérdéseket lehet segíteni illetőleg a megfelelő likvid eszközök biztosítása a nehéz gazdasági pénzügyi időkben. Ön hogyan látja ezt a problémát? Milyen horizontális eszközöket alkalmazhatnak a nem euróövezethez tartozó országok? úr. Ja, Dank, Frau Köszönöm szépen, elnök asszony. Három kérdésem lenne és egy megállapításom a jövő, nem, fogok jelen, nem fogom jelöltetni magamat már a következő időszakban, húsz év Brüsszelből elég volt, és természetesen nagyra értékelem az itt folyó munka magas szakmai színvonalát, viszont három kérdésem lenne. Na most nagyon erősen részt veszünk a reform folyamatban, a felügyeletek reform folyamatában, és a lámfalusi elnevezés, a Rozier féle varázsformulát többször is már hallottuk. Szeretném megkérdezni, hogy elég gyorsak vagyunk-e ezekben a folyamatokban, illetőleg mi a helyzet az Egyesült Államok kormányával való egyeztetésben, elég gyorsak vagyunk-e, egy, egy, tudjuk-e tartani, tartani az amerikai ütemet tehát ezen a kérdésem önfelé. Második kérdésem, jelenleg tűzoltás folyik, vagy lyukakat próbálunk betömni. Van-e elegendő beruházási lehetőség a közlekedés informatika, illetőleg a közlekedési ágazatban. Harmadik kérdésem pedig állandóan aggódunk bizonyos Európai Uniós tagállamok miatt, vagy Ukrajnában is adott esetben Ukrajna fizetés képtelensége néhány héten belül bekövetkezhet, mint probléma és hát itt is 170 milliárdról van szó, és lehet hallani a szakértőktől, hogy 260 milliárdra lenne szükség az egész nyomorúságos helyzet megoldására. Szeretném megkérdezni, hogy van-e erre nézve intézkedés, további tervezett intézkedés, hogy áll a vita ezzel a kérdéssel kapcsolatban az eurócsoporton belül? Köszönöm. Köszönöm szépen. Én is azok közé tartozok, akik nem fognak visszatérni, tíz év elegendő volt nekem is, de ennek ellenére én is szeretnék hozzászólni ahhoz, hogy nagyra értékelem az Eurócsoport együttműködését ezzel a szakbizottsággal, különös tekintettel, ami a bérek alakulását illeti, ezzel kapcsolatban nagyon bölcs megjegyzéseket hallottunk, és talán esetleg ezzel kapcsolatban mondhatna valamit a jelenlegi helyzetre reflektálva az ön politikai családjában vannak -e esetleg, akik úgy gondolják, hogy a bérmodulálás esetleg egy jó eszköz lehet a gazdasági válság enyhítésére, illetve ön hogyan értékeli ezeket a lépéseket, és ezt hogyan lehetne adott esetben hozzá kapcsolni a gazdaság élénkítéshez. Szeretnék visszatérni az Euró csoport vezetésével kapcsolatos vitára, amit Göbbels úr is elmondott. Úgy gondolom, hogy figyelembe kell vennünk azt, hogy a koordinációban hiányolhatjuk itt a megfelelő vezetői funkciókat az egyes tagállamoknak a nemzeti kormányai természetesen költségvetési felelősséggel rendelkeznek, de nagyon fontos, hogy egy olyan intézkedési elegyet tudjunk létrehozni, amely jól kiegészíti az egyes tagállamok egyedi intézkedéseit, tehát itt a koordinációban látok még némi kívánnivalót, hogyan működhetne ez jobban az eurócsoporton belül, hogyan gondolják ezt magasabb minőségi szintre emelni. Ön beszélt ugyebár az euró kötvényekről, itt is felmerül a kérdés, hogyan tudjuk megoldani a helyzetet, hogyan tudjuk a költségvetéseket ismételten egyensúlyba hozni. Egy másik kérdés ugyebár a foglalkoztatás. Ön azt mondta, hogy sajnálatos, hogy nem kerül sor erre a foglalkoztatási csúcs találkozóra tehát ez adott esetben ez nem szintén egy koordinációs kérdés, vagy egy adott esetben a versenytorzulás is itt szerepet játszhat, vagy más tényezőket is lehetne itt emlegetni. Adott esetben itt is felmerül az, hogy sürgősen jobban kellene koordinálni az egyes tagállamok intézkedéseit, vagy az egyes cégek igazgató tanácsaiban meghozott döntéseket is jobban kellene koordinálni akár nemzeti szinten, akár nemzetközi szinten a versenytorzulás megelőzése érdekében. Ezen a két legfontosabb ügy, amire kapcsolatban az ön véleményére lennék kíváncsi. Szeretnék röviden visszatérni a szociális és foglalkoztatási csúcsra. Sajnálom, hogy csökkentették a formátumot Hadd mondjam el, hogy gondom volt a szociális csúcs eredményben, hogyha 27 tagállam plusz a, plusz a bizottság beszél a foglalkoztatásról és a kirekesztésről, anélkül, hogy konkrét eredmény lenne, akkor annak katasztrofális a hatása. Csak feldobni a gondolatot, anélkül, hogy a különböző kormányok ezt előkészítsék komolyan. Nos, ezt a gondolatot nem tudom szerencsésnek minősíteni, de hogyha a ö, meghívás megtörténik, akkor meg kell tartani ö, a ö, csúcsot, hogy ne legyen ilyen összevisszaság, mint most. Spilla, ö, biztost fogadtam két hónappal ezelőtt, hogy megbeszéljük, miről beszélhetnénk. Az Európai Tanácson javasoltam, hogy milyen iránymutatásokat vitassunk meg, ami 97 óta megszületett. Remélem, hogy a trojka megteszi. Lehet, hogy csak hárman lesznek, ott nem 27-en, de eredmény kell, konkrét eredmény kell ami a koordinációt illeti. A, ö, ez a fő tevékenység, ez, ez egyik fő tevékenysége az eurócsoportnak. A helyzet nehezebb, mint kezdetben. Az eurózóna tagállamai nagyon különbözők. Vannak olyan országok, ahol még egy kicsi növekedés van, vannak olyanok, ahol recesszió van, teljesen nyíltan. Az eurozóna recesszióban van globálisan. Van, ahol a közvetési manőverezési lehetőség még elég nagy, és a gazdaság élénkítési terv jelentős lett. Vannak olyan országok, ahol ez nem létezik már ez a lehetőség megpróbáltunk keretet adni az euró csoportban. Az Európai Tanács ülésén megpróbáltuk a közberuházásokra tenni a hangsúlyt. A különböző tagállamoknak meg szabadságot adtunk abban, hogy csökkentsék megfelelő módon az adószintet. Egyes országok megtették, mások nem a közvetési lehetőségek nem egyformák a különböző tagállamokban. Vannak olyan országok az eurozónában, ahol 10-11 százalék fölött lesz a hiány. Írországtól nem lehet kérni, hogy olyan élénkítő programot indítson, mint azon országok, ahol a költségvetés ezt lehetővé teszi. Ez nem maradt pusztába kiáltott szó, de a jelenlegi helyzetben nagyon nehéz. Nem lehet mindent ugyanott tenni. A koordináció nem azt jelenti, hogy egyforma megoldást követelünk meg mindenhol. A különböző gazdaság élénkítő tervekben nincsenek nyilvánvaló ellentmondások. Nem látok olyan országot, amely a gazdaság élénkítési tervében olyan intézkedést hozna, ami zavarná az eurozóna többi országát. A koordináció nem optimális, de a koordináció azért létezik a litván kollégának, ha jól értettem a kérdését, hadd mondjam. Azok közé tartozom, akik egyfolytában az EU-n belül a szolidaritást hirdetik közép-kelet-európa irányába. Az európai csúcson könnyítettünk a feltételeken 50 milliárdig megpróbáltuk bebizonyítani, hogy készen állunk arra a napra, amikor ezt az eszközt fel kell használni. Magyarország számára megtettük, Lettország számára megtettük, most tesszük meg Románia számára, nyilván semmi érdekünk nincs az eurózóna tagjaiként, hogy komoly destabilizációs tényezők ö, szűrődjenek be. Az önök problémája a mi problémáink is. Ezért javaslom, hogy foglalkozunk vele. Ami az eurózóna tagjait illeti, másként nehéz a helyzet. Zahlungsunfähigkeit eines Euro. A, függ, a fizetésképtelenség adott esetben az euróvezető országokon belül ez egy másik probléma. Az Európai Unió tagállamai részére tudunk segítséget biztosítani, és tudunk gyorsan is segítséget biztosítani, de természetesen vannak bizonyos játékszabályok. Itt a értelmezésnek picit kicsi a játéktere. Most az az eset, hogy, hó, hogy nem fog bekövetkezni az, hogy egy euró övezeti ország fizetésnél képtelenné válhat, ez nem következhet be. Mert nagyon gyorsan fogunk tudni találni egy kielégítő választ. Tehát nem, nincs, nincs értelme arról, hogy e- erről beszélgessünk. Nem érdemes itt különféle gondolatokat szövegetni, tehát ez egy rendkívül robbanékony anyag, és a tüzet azt nem tűzzel kell eloltani. A Delarozier csoport jelentését életi, itt, itt szintén nem csak az euróvezeti országokról van szó, nagyon realisztikus és pragmatikus jelentésről van szó, gyorsan meg át kell ültetni a gyakorlatba, nem szabad elvesznünk a részletekben, hanem gyorsan kell cselekednünk azért, hogy elérjük azt az ütemet, amelyet Amerika diktál. Tehát lépést tudjunk tartani az Egyesült Államokkal. Az a véleményem, hogy a Dela Rozier jelentés minden elemét ez év vége előtt át kell ültetni, itt gyorsan kell lépni. Köszönöm szépen, Becsei László. Köszönöm, elnök asszony. Rövid megjegyzésem lenne a konzisztenciáról. Én egy euróövezeten kívüli országából jövök az Európai Uniónak, a szankciókkal kapcsolatban, amiket azért fizetünk, mert ugye nem csatlakozhatunk az euróövezethez, ha a maastrichti kritériumokat nem teljesítjük. Igen, ezzel egyetértek, hogy súlyos kell, hogy legyen a szankció. Viszont a konzekció konszisztencia értelmében szeretném látni az euróövezet tagjai között is ugyanezt a szankciót, hogyha valaki nem teljesíti a kritériumokat. Az erővezeten belül tehát büntetni kéne azokat a tagállamokat, amelyek nem teljesítették a feltételeket. Nem erővezeti tagállamként el kell, hogy mondjam, hogy a mi területünkön, vagyis a Közép-Kelet-Európában a legsúlyosabb probléma a gyengeségünk és érzékenységünk tekintetében a válság előtt a folyamatos költségvetési, hatalmas költségvetési hiány volt, és ez volt a szabad tőkebeáramlásnak az egyik oka, illetve hatalmas tőke és profit lehetőség alakult ki az utóbbi három évben. 8 milliárd euró évente az én országomban. Ezért vagyunk gyengék a válság idején. A válságban leértékelődik a valuta, és ezért adó ösztönző eszközöket nem tudunk használni, hiszen sokkal érzékenyebb vagyunk más országoknál. Szeretnénk csatlakozni az euróövezethez. Kérdésem az, hogy az euróövezet országai hogy tudnak nekünk segíteni? Úgy érezzük magunkat, mint Pakisztán az IMF előtt. Ismerem ezt az 50 milliárdos témát, de a szolidaritás, amit ön említett, obligation de la solidarité, Hát szerintem ezt az IMF-es gyakorlatot le kellene állítani. Másodszorban az euróövezet a likviditási intézkedések területén, mint például az EKB swap intézkedések, tudná hasonló eszköz javasolni a számunkra? Mi ezt nem használhatjuk, mert nem vagyunk tagjai az euróövezetnek, tehát ez is már megkülönböztetés az euróövezeti országok és a nem euróövezeti országok között. Az e IMR e 2-höz legalább hogy tudnánk csatlakozni Tudom, hogy stabilizációra van szükségünk, stabilizálni kell a gazdaságunkat, de tudnak segíteni nekünk ebben a témában valamilyen módon? Vagy a leckénket egyedül kell, hogy teljesítsük? Köszönöm. Mm, merci. Köszönöm, Darius Rozati, Astrid Rolling. Thank you, President. Köszönöm, elnök asszony. Az ellentmondásos kérdéssel kapcsolatban adóösztönzés. Tudom, hogy Európának más a véleménye, mint az Egyesült Államoknak. Nem szabad elfelejtenünk, hogy az adóösztönzés olyan kell, hogy legyen, ami kompenzálja a magánigényeket. Kérdésem, önök az adóösztönzés mértékét ilyen szempontból elégségesnek tartja -e? Nem azért, hogy több hitel legyen, aminek esetleg negatív következményei lehetnek a jövőben, hanem tényleg eleget teszünk-e? adóösztönzés szempontjából azért, hogy a magánigény csökkenését ellensúlyozzuk, a vásárlóerő csökkenését ellensúlyozzuk. A legfontosabb téma talán itt a recesszió idén a bizalomhiány. A legsürgesebb feladat ennek helyreállítása lenne, a bizalom helyreállítása lenne. Kérdésem, hogyan értelmezi a hitelválságnak az okait Európában. Ez azt jelenti, hogy nincs elég likvid eszköz a rendszerben? Ha igen, ha ez az ok, akkor a LKB aktívabb kellene, hogy legyen. Hogyha elégséges a likvid eszközök mértéke, és én egyébként úgy gondolom, hogy a rendszerben elégséges likvid eszközök vannak, akkor inkább a bankok részéről áll fel a probléma, hiszen a bankok növelni akarják a hitelezést. Ebben az esetben a bizalom magas hitelkockázattal jár. Mit tesznek ezen a területen? Végül a bizalom hiány a gyenge makroekonomiai előrejelzésekhez is kapcsolódik, ez viszont az kormányok feladata, hogy a bizalmat a jövőben helyreállítsák az intézkedéseikkel. Nem csak arról van szó, hogy több pénzre van szükség, lehet, hogy strukturális reformokra is igény lenne, ami az erővezetben a GDP növekedéséhez vezetne, és így visz, helyreállna a bizalom. Második megjegyzésem a Maastrichti híres vagy hírhet kritériumokkal kapcsolatban. Itt ebben a parlamentben Merkel kancellárasszonynak a német elnökség idején két évvel ezelőtt küldtünk egy levelet. Abban azt kértük, hogy vizsgálják felül ezeket a kritériumokat, és megfelelő időben történt ez. A válasz az volt, hogy nem, mert nincs oka ennek, nem szabad hozzányúlnunk a kritériumokhoz. Most azt mondjuk, hogy nem nyúlhatunk hozzá a kritériumokhoz, mert most rossz idők járnak. Attól tartok, hogy sose lesz jó idő arra vonatkozóan általában, hogy újra átvizsgáljuk ezeket a kritériumokat. Ne felejtjük el, hogy a stabilitási kritériumokat 20 valány évvel ezelőtt határozták meg. A helyzet egész más volt. Nem volt globalizációs pénzügyi piac, nem volt instabilitási potenciál, és van bármilyen esély arra, hogy erre a témára visszatérjünk. Nem holnap vagy holnap után, de ö, ezek a kritériumok erős kritikának a tárgyai komoly közgazdások részéről is. Köszönöm, Astrid Lulling. Köszönöm szépen, elnök asszony. Elnök úr, a szocialista koordinátor, tisztelt kollégám eh, mondta, hogy ma délelőtt úgy döntöttünk, hogy a bank rendszernek 2014-ben véget vetünk. Szeretném ezt újra bejelenteni. Nem ez a szakbizottság, nem az Európai Parlament feladata így dönteni. De jelentős többséggel egy jelentést fogadtunk el, amelynek célja, hogy 2014-ben vége legyen a forrásadó levonásának. Csak az információs rendszer maradt fenn 2014 után, annak ellenére, hogy bürokratikus és nem hatékony. De bölcsességében a bizottság úgy döntött ma, hogy ezt a döntést meg kell hozni, hogy 2014-ben a legolcsóbb és leghatékonyabb rendszert meg kell szüntetni. 2011-ben azért majd a bizottságnak írnia kell egy jelentést, hogy tárja föl, hogy ö, hogyan működik majd a rendszer. Most fordított most sorrendben járunk el. De hát volt már más ellentmondás is ebben a parlamentben. Szerettem volna pontosítani az információt. Most pedig elnök úr a prezentációjában szólt félelmeiről, azzal kapcsolatban, hogy milyen óriásiak a kiadások a tagállamok részéről a mekkorák a kiadások a tagállamok részéről, lesz -e ennek közvetlen hatása. Szeretném tudni, hogy amikor a gazdaság élenk, élénkítési terveket elemzi, és amikor azt és amikor véleményt mond az eurozóna országairól a költségvetési deficit szempontjából, megkülönbözteti-e a beruházási kiadásokat és a fogyasztási kiadásokat. Úgy gondolja, -e, hogy a tagállamoknak az a feladatok, hogy a fogyasztási kiadások alacsonyak maradjanak a gazdaság élénkítési terv keretében. Úgy ön szerint mi a kihatása ennek a hiányra? hiszen a hiány rekordszámokat ér el, több mint 10 százalékot egyes országban. Kurt Lauk, és utána válasz. Köszönöm szépen, elnök asszony! Lenne két kérd- rövid kérdésem Junkers úr felé. Az egyik kérdésem az lenne, hogy Kenneth Rowforth és Kenneth Reiner alá, me, megvizsgálták az elmúlt 200 év banki válságait, nemrég hozták nyilvánosságra a jelentésüket, és akkor kiderült, hogy hogy az ilyen banki válságok nem három évig tartanak, hanem általában kétszer olyan hosszú ideig, és kiderül, hogy ahogyha, hogyha 100 egységet veszük a kiindulási helyzetet, akkor 160 egység az, ami pedig a banki válság végén létrejövő gazdasági helyzetet illeti. Tehát Szeretném megkérdezni, hogy a jelenlegi válság mennyiben különbözik az eddigi 200 banki válságtól, és ha igen, akkor milyen szempontból? Második kérdésem pedig az, hogy az ön véleménye szerint a pénzügyi architektúra és a banki architektúra hogyan nézzen ki a válság után, tehát a banki felügyelet, a biztosítási felügyelet, a tőzsde felügyelet. nincs-e szükség adott esetben egy egységesítési törekvésre, e, vagy adott esetben maradunk a 27 egyedi nemzeti felügyeleti struktúráról. Jónak tartja ezt? Véleménye szerint a pénzügyi felügyeletek architektúrája hogyan fog kinézni a válságot követően? Három apró kérdés mikor lesz felélénkülés, mert már szó van dátumokról, mi az ön előre jelzése, még hogyha kristálygömbben is kell olvasnia. Goklan beszélt a jövedelmekről, a vezetők, a traderek, brokerek jövedelméről hogyan értékeli a helyzetet? Úgy gondolja -e, hogy a stock option be kell tiltsa az Európai Bizottság, a brókerek esetleg elmennek a szomszédországba, ahol nem lesz ilyen szabály. Még egy utolsó kérdés az eurókötvények kérdése. Ez egy nagyon széles vita, sok aspektus van. Jacques Delors azt javasolta, ön már akkor hivatalba volt, hogy új beruházások esetén használják ezt. Mm, elképzelhető eurókötvény azért, hogy csökkenjen a spread súlya az eurózónában akkor meg kell határozni az odaítélésnek, illetve a fizetési könnyítésnek a feltételeit. Az Európai Bizottság ön szerint és az euró csoport elég hatalommal bír, e, elég jogkörrel, hogy ezeket az euró kötvényeket kezelje? Vagy hogyan juthat ilyen jogköröz, amikor az IMF ilyet használ, akkor ez működik. Az EU-ban nincs ilyen mechanizmus. Kell-e ilyen? Ha igen, akkor hogyan kezdeményezzük ezt? Je commencerai, Madame la Elnök asszony, az ön különböző kérdésével kezdeném az eurókötvényekkel kapcsolatban. Elmondtam már, hogy mit gondolok. Azt tapasztalom, hogy a kormányok lelkesedése nem igazán nagy az ilyen eszköz iránt. Nem látom világosan, milyen kezdeményezést lehetne kezdeni, mert hát legalább három fanatikus elkezd rám tüzelni, amint az Euróban kifejezést kiejtem. Az ön ö, országából is, hogy akik nem az én politikai irányvonalamat követik. Negatív ökumené van ebben. Ö, a központi bankkal és az Európai Bizottsággal folytatjuk az eszmecserét. Kell ilyen eszköz szerintem középtávon, mert szükségünk van rá. Ami a javadalmazást illeti, hát ezt nyilván át felül kell vizsgálni, nemzeti szinten kell kezdeni nehezen képzelem el, hogy az Európai Bizottság irányelvet adjon ki ezzel kapcsolatban. Jó lenne, hogyha néhány iránymutatást adna a bizottság ezzel kapcsolatban. De hát a vita mindig is nemzeti szinten zajlik. Amikor négy évvel ezelőtt ezt a vitát bevetettem, senki sem akart hallani róla. Most mindenki hiperaktív ami a felélénkülést illeti, 2010-ben még nagyon gyenge lesz, 2011-ben erősebb, 2011 után még kell több év, hogy kezeljük a válság következményeit. A strukturális kérdéseket továbbra is érinteni eh, fogja a válság További kérdések is elhangzottak. Elnézést, hogy gyorsan kell foglalkozzam velük, mert két perc múlva indulnom kell. Luling asszony pontosítást adott az információ cseréről és a banktitokról. Erre nem is térnék vissza. Kivéve, hogy amikor azon országok esetét nézzük, akiknek túl nagy a deficitje, akkor megnézzük a beruházási kiadásokat, a fogyasztási kiadásokat külön-külön, és az automatikus stabilizátor hatását. A ö, hiány összefügg a, ö, az automatikus stabilizátorokkal de el kell különíteni ezt a többi kiadástól. A kritériumokra nem lehet visszatérni. Rozati úrnak azt akartam mondani, hogy nagyra értékelem a munkáját a monetáris unióval kapcsolatban. Most eh, éppen ratifikálunk egy szerződést. Nem lehet visszatérni, és másként értelmezni azokat a kritériumokat, amelyek eh, szerves részét képezik a szerződésnek. A konvergencia kritériumok, belépési kritériumok. Ez tette lehetővé, hogy a pénzügyi unió stabil legyen, érett legyen, és így maradtunk szavahihetők a nemzetközi piacon. Nem lehet megkérdőjelezni ezen kritériumokat, még hogyha egyesek meg is érdemelnék egyes kritériumok, de egyelőre ez nem lehetséges. Mm, Közép-kelet-európai barátainak pedig azt mondjam, azt mondanám, hogy ez nem egy blokk. Olyan eszközeink vannak, amelyek kell e, tudunk segíteni olyan országoknak, ahol olyan problémák van, mint amit mondott. E, 25-50 milliárdan növeltük a keretet, elmondtuk, e, hogy készen állunk segíteni mi az eurozóna országai. A válság miatt nem tudtunk meghívni nem eurozóna tagokat az eurozóna üléseire, hogy a közeledés módját megvitassuk, elnézést. Nem áll rendelkezésem elég idő, hogy kifejtsem ezeket a kérdéseket. Igen. Talán még annyit szeretnék hozzáfűzni, a Larozier féle jelentés alapvetéseivel teljesen egyetértek hogy a 27-eket valóban egyenlően kezeljék, de ez óriási problémát jelenthet, tehát nagyon különbözőek a banki rendszerek, az, hogy hol található éppen az az anyabank, melyik országban a fiókbankok, egy másik országban találhatóak, tehát 27 bankfelügyeleti rendszert egységes rendbe vinni nem egy könnyű feladat, azt tudom önnek mondani. Elnök úr, nagyon szépen köszönöm, hogy tovább is hűségesen jár közénk. Nem tudom, hogy milyen formában találkozunk a következő parlamentben, de biztos vagyok benne, hogy még lesz alkalmunk folytatni a jó együttműködést. Köszönöm szépen, hogy részt vett a munkánkban. Kérem, két percig maradjanak még a kollégák. mint ahogy megállapodtunk Margaret Asztarkovics kollégánk kérésére, fényképezkedés lesz az ECON szakbizottságban kérem, hogy a pódium alján, pódium előtt gyűjjünk össze.